a 137.2-es eljárási szabályzati cikk értelmében az MV kérésére az ECOSOC európai kérésére történő európai környezetvédelmi szabályok felülvizsgálatára irányuló munkát kezdenének meg, hogyha 24 órán belül senki nem vétózza ezt meg, akkor ezt a kérést is elfogadottnak tekintjük. Amennyiben viszont valaki ezt megvétózza, akkor szavazni fogunk róla.